Köszönöm, Geyer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Az előző MFF tárgyalások során 2013. február 8-án az állam és kormányfők megállapodásra jutottak. 2012. novemberében előzte ezt meg ezt a csúcsot egy előző ö, csúcs. A történelem, a történet ö, többi lépéseit tudjuk. 2013-ban formálisan decemberben fogadták el ezt a öm, projektet, és ezután lehetett csak lebontani a költségvetés. 2015 egy elvesztegetett év volt, a költségvetési biztos 2015-ben joggal mondta ezt, hiszen voltak éppen nem voltak kifizetések. ezt tehát azt jelenti, hogy már ma is túl késő van, ahhoz, hogy megakadályozok, hogy 2021-ből elveszett év legyen. A Brexit után, illetve a fehérházi változások után, a klíma kihívások fényében kérdezem, hogy megengedhetjük-e magunknak mindezt. És azok, akik a nemzeti költségvetésre koncentrálnak, és erre hivatkoznak, azokat kérem, hogy vizsgálják meg a tisztelt ház javaslatát annak érdekében, hogy a jobb ő, saját forrás rendszert kidolgozzuk. Február 20-án fontos, hogy bebizonyítsuk, hogy Európa képes cselekedni és képes a közös feladatokat a figyelem homlokterébe állítani. Köszönöm. Mr. Hava, for one minute. Hava kolléga következik egy perc doamnă președinte, stimați colegi Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az Európai Uniónak hozzá kell tudni férni a különböző alapokhoz a jövőre nézve. Az a cél, hogy meg lehessen tervezni a szakpolitikákat. Tudnunk kell, tudnia kell a tagállamoknak, hogy mire számíthatnak a következő, következő tervezési időszakban. egy befektetett euró kilenc szeresen megtérül a tagállamokban. Van erről egy kiváló anyagunk. Nos, a Ausztria és 22 milliárddal járul majd hozzá az európai költségvetés, és ebből 13,2-t fognak visszakapni a mi esetünkben 16 milliárd lesz majd az, amit vissza tudunk szerezni. Szeretnénk tiszta energiaforrásokat, szeretnénk harcolni a klímaváltozás ellen, megállapodásokra van szükség, mégpedig gyorsan politikai megállapodásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tank kolléga, következik egy perc. Um, Köszönöm, hollandul fogok beszélni. A hét év alatt uh, az EU-nak uh, egy hatalmas esélye volt, hogy válaszokat találjon uh, napjaink kihívására, hogy zöldítse a mezőgazdaságot, hogy um, a tudományunk vezetővé váljon az egész világon de ezt a hatalmas esélyt elmulasztottuk, és ennek a költségvetés mérete volt az oka. Margaret, ez egy felszólítás, és a belső piaccal kapcsolatban el kell érni azt, hogy a nagy vállalatok fizessenek több adót, hiszen ez akár 5 milliárd eurót is hozhat. A második fontos dolog, ne itt az 1,00-ra koncentráljunk. A jövedelmünk 1%-ra kicsit nagyobb részét is kiadhatjuk, hogy ezt az esélyt végre ne szalasszuk el megint. Köszönöm. Köszönöm, Karasz úr, egy percben. Alelnök asszony, biztos úr, kedves hölgyeim és uraim, több őszintességet és komolyságot kérnék itt a költségvetési vitában, hiszen a jövőnkről van szó. És éppen ezért az Európai Parlament egy tájékoztatási offenzívába kezd. Ugyanis az emberek többsége azt gondolja, hogy a pénz legnagyobb részét a bürokrácia emészti fel, holott a 95%-ot a régiókban, a vidéken, a vállalatoknál, az egyetemeken a fejlesztési célokra kellene kiadni a jövőben. Minden euró, három euró beruházást generál. A legjobb a, a tagállamok a nettó befizetőkkel sok mindent elhallgatnak. A nemzetgazdasági hasznuk sokkal nagyobb, mint amennyit befizetnek. Nincsenek nettó befizetők, hiszen a tagállamok feladatok, projekteken, értékek keresztül kell, hogy megközelítsék a költségvetést. Felelőtlen dolog az, hogy Ursula von der Leyen projektjei ne kapnák meg a megfelelő finanszírozást. Hol vannak a nagy különbségek oktatás, kutatás, a Green Deal-be beruházások, vidékfejlesztés, biztonság, saját források, társadalmi kohézió, biztos úr tanácstisztelt tagjai a jövőt együtt alakítsuk ki a polgárok számára, és egy európai közösségi finanszírozási crowdfunding modellt kell kialakítani, amivel a hiányokat, a lyukakat be tudjuk tömni. Karasz úr, egy kékkártyás kérdést eh, Niklescu képviselőtől elfogad, Karasz úr? Jaj, nem, ez nem kékkártyás kérdés volt, tévedtem. Akkor Karasz úr megnyugodhat, nincsen kékkártyás eh, kérdés. És az utolsó hozzászóló a listámon, eh, mely Marakis úr, parancsoljon, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió meg kell, hogy valósítsa a Green Deal-t egy nagyon ambiciózus politikával, ezt, ennek a sikere határozza meg azt, hogy mi, mint jogalkotók képesek leszünk-e ezt az átállást lebonyolítani a zöld gazdaságba. Úgy, hogy közben ne legyen, ne nőjön az egyenlőtlenség. Itt a GNI 1 százalék tenni ki a költségvetés, és az eddigi kohéziós pénzek kell a következő évben egy sokkal ambiciózusabb politikát kellene finanszírozni. Nem, ez nem megy. A új feladatokhoz friss pénz kell. Ezért akar a parlament a GNI 1,3 százalékát kitevő költségvetést, ezzel meg lehetne valósítani azt a politikát, amelyel az európai emberek álmait meg lehetne valósítani a jövő Európájában. A kohéziós politika és az agrárpolitika is meg kell, hogy kapja a szükséges finanszírozást, kutatást, és ennyi pénzből még több feladatot tudnánk finanszírozni. Ez a felelősségteljes politizálás és nem lehet szép üzeneteket megfogalmazni, anélkül, hogy azok megalapozottak lennének a finanszírozás szempontjából. Ezért ki kell tartanunk a parlamentnek a követelésünk mellett. Köszönöm szépen a Catch the Eye kapcsán mindenki szót kap, aki szólni szeretne. Montenegro, de Aquilár asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy bizonyos dolgok egyértelműek lettek a, a mai vita során. Nem tud elfogadni az Európai Parlament olyan költségvetést, amelyben az összegek csökkennek. A gazdasági és szociális fejlődés szempontjából elengedhetetlen, hogy legalább az eddigi szint megmaradjon. Nem tudjuk elfogadni a költségvetés megcsorbítását, ez a tagállamoknak tenne rosszat. A kohéziós politika, illetve a kap olyan ágazatok, amelyek elengedhetetlenek területünk fejlesztése szempontjából, fejlődése szempontjából. Portugália, Spanyolország és Franciaország esetében különösen aggasztó lehet a helyzet, hiszen itt ezekben az országokban vannak ö, olyan kieső ultraperiferiális területek, ahol a fejlesztés, csak a gazdasági fejlődés csak úgy valósulhat meg, hogy európai segítséget kapnak. Halászatról, turizmusról van szó. Ezeket a területeket nagyon hátrányosan érinti az új javaslat. Jó lenne, hogyha tehát meg tudnánk állítani a megszorításokat. Köszönöm szépen! Van időnk, úgyhogy elég nagy lelkű vagyok az idével, nem mindig lesz majd időnk. Negrescu kolléga az a következő. Dona președinte, în urmă cu aproape... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két évvel ezelőtt a tanácsban először beszéltünk ezekről a kérdésekről, az európai költségvetés sorsáról. Két év telt el, és még mindig nincs meg a megoldás lehetősége, még mindig nincs jó javaslatunk, pedig sok időt fordítottunk erre. Ha jövőt szeretnénk, akkor megfelelő költségvetést kell ehhez kialakítani, és jó lenne, hogyha a tagállamok többet fizetnének be. Nincsenek új vagy régi prioritások, erről már beszéltünk. Egész egyszerűen az európai polgároknak vannak prioritása, és ezeket nekünk figyelembe kell venni. Olyan költségvetésre van szükség, amely figyelembe veszi az európai javaslatokat, környezetvédelemre, kutatásra, erre van szükség, ezt kérik a polgárok, és erről kell a mai napon valamilyen döntést hozni. Remélem, hogy meg lesz a megoldás. Van megoldási lehetőség, de ehhez az kell, hogy mindenki felvállalja a felelősséget és támogassa az európai projektet. Az európai polgárok megfelelő költségvetésre számítanak tőlünk erre az időszakra. Köszönöm szépen. Aguilar asszony. Aguilar asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a plenáris vita, azt gondolom, hogy három dologra mutatott rá. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy mennyire bonyolult és nehéz az európai költségvetésről a Brexit után tárgyalni. Gyorsan szeretnénk megállapodni, amely jogbiztonságot jelent a gazdaság legfontosabb ágazataiban. Különböző számokat kérünk számom. A Green Deal mindenképpen főszerepet játszik majd az elkövetkezendő években a jogszabályalkotásban is, de például a Farm to Fork, a tanyától a fogyasztóig projektet is komolyan kell venni. Mindezt úgy kell megoldani, hogy mindezt úgy akarjuk megoldani, hogy csökkentjük a költségvetést. Szerintem megfelelő támogatást kell adni a gazdáknak, azért, hogy a környezetvédelmi kitételeknek is meg, tudjak felel, meg tudjanak felelni, és azért is, hogy fel tudják venni a gazdasági versenyt. Én úgy, úgy vélem, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely nem marginalizálja azokat a hatalmas erőfeszítéseket, amelyekkel a mindennapokban meg kell küzdeni a vidéki, vidékieknek. Köszönöm, Wallace úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Hogyha az EU támogatni akarja a Green Deal-t, a zöld élelmiszergyártást, a kohéziót, és fenn akarja tart a békét, akkor az ki kell használnunk azt, hogy az Egyesült Királyság a leginkább háborúra hajló és antagonista lé, fél kilépett az Unióból, és meg kell szüntetnünk az Európai Védelmi Alapot, és más olyan intézkedéseket, amelyet azok akartak létrehozni, akik az ipari um, militáris komplexum uh, bábjai voltak. Hogyha azt akarjuk, hogy a gazdálkodóink ne használjanak több peszticidet és zöld, tiszta élelmiszert hozzáállítsanak el, ez pénzbe fog kerülni. Te támogatni kell őket, és ne a nagy gazdákat támogassuk, akiknek nincsen szükségük a segítségre, és azokat támogassuk, akiknek valódi segítségre van szükségük, hogy tiszta élelmiszert termeljenek. Nem nagyobb költségre van szükség, de sokkal jobb költségre vetésre van szükség, és az, hogy a védelmi kiadásokat növeljük, egész egyszerűen elfogadhatatlan. Madam Novak? Novák asszony. Z manj ne moremo egyre több projektet hárítanak az EU-ra, és, egy, is kevesebb pénzt akarnak ehhez adni. Legyünk racionálisak. A költségvetésünket változtassuk meg, de minden tartsunk meg, ami jó. Az EU-ban számos jó projekt létezik. új szükséges projektekre van szükség, az éghajlatpolitika, biztonságpolitika, kutatás, fejlesztés, az új technológiák területen. Ezek olyan projektek, amelyek az embereket szolgálják. A közös értékeinken is el kell gondolkoznunk. Miért vagyunk együtt? A nettó befizetők nem szabad, hogy megfeledkezzenek a szolidaritásról, és nem szabad megfeledkezniük arról sem, hogy a kevésbé fejlett országoknak adott pénzből a fejlett országok is nyereséget húznak, több német autót vásárolnak, a spár szupermarketekben többet vásárolnak, ne legyünk képmutatók, az ő hasznukra is válik ez a kifizetés. De néha bizony az európai szabályokat sem veszük figyelembe, ne feledkezünk meg a jövőről, jó költségre van tehát szükségünk. Thank you, uh, Madam... Köszönöm szépen, Kavarius asszony. Carvalhes asszony, parancsoljon. Hát valamikor a saját nevemet se értem meg, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, amit szerettem volna mondani, tulajdonképpen már elhangzott kollégák szájából. Etikai kötelezettségeink vannak. Az Európai Bizottság egy ambiciózus cselekvési tervet készített annak érdekében, hogy válaszokat tudjunk adni a kihívásokra. De ez nem történhet olyan szakpolitikai területek kárára, amelyek rendkívül fontosak a társadalom számára. Hiszen a hagyományos politika és a modern politika között azért vannak ellentétek. Véleményem szerint látni kell azt, hogy több költségvetési eszközre van szükség az agrárpolitika, a halászat, a kohézió céljainak a megvalósításához. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az emberek nem fogják érteni, hogy milyen irányba akarunk menni, hogy ugye szolidáris projektekre, szolidaritást erősítő projektekre van szükség, és nagyon komoly beruházásokra van szükség Európában. Köszönöm szépen, Pekerainen képviselő. Egy percben. lehet, hogy én vagyok a hibás, lehet, hogy a mikrofon, Pekerainen képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Természetesen több pénzt akarnak sokan a európai költségvetésbe, 1,7% is talán túl kevés lenne, de én szeretném, ha bátrak lennének. Nézzük meg, hogy mik a prioritásaink, és mennyire van szükség a beruházásokhoz. Az EU és a tagállamok fel kell, hogy osszák egymás között a feladatokat. A tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk. Például annak érdekében, hogy egy országon belüli különbségeket próbálják meg kiegyenlíteni. Csökkentek ezek a különbségek, de azért fejlettségi különbségek az országok között nem igazából csökkentek, ezért nemzeti és EU pénzeket kell beruházni ezeknek a különbségeknek a csökkentése érdekében. Biztosítani kell azt, hogy a beruházásokban legyen elég eh, beruház, eh, legyen elég eszköz. De eh, tagállami szinten is az oktatásba, az innovációba, a kutatásba be kell ruházni. Ez nemzeti szinten is meg kell, hogy történjen. És meg kell határozni a prioritásokat olyan módon, hogy nemzeti és EU szinten egyaránt sikerüljen előrelépni. Krisztoforó képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én gondolom, hogy mindenek előtt őszintének kell lennünk az európai polgárok felé, hogyha valóban eh, Európa pártiak eh, vagyunk, hogyha valóban egy jobb és erősebb Európát akarunk, ha tényleg azt akarjuk, hogy Európának legyen jövője, akkor ezeket a nagy álmokat eh, tovább kell tudnunk finanszírozni, a Green deal eh, az európai hadsereg védelem céljait, a rák elleni küzdelmet, és ehhez költségvetésre van szükség a GNI 1,3%-ára, máskülönben ezeket a célokat nem tudjuk megvalósítani. Tehát egy jó, elég nagy költségvetésre van szükség a célok megvalósításához. Manfred Weber beszédében eh, elhangzott az, hogy azok az országok, amelyek eh, nem felel, nem tartják be a jogállami alapelveket, azok eh, ne kaphassanak támogatásokat. Itt például Törökországra is gondolok, hogy ha azt akarjuk, hogy jobb jövője, perspektívája legyen Európának, akkor nagyobb költségvetésre van szüksége, hogy a idő kihívásaira választ tudjon adni. Grappini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ez a mai vita Európa jövőjéről szól, és ez egyértelmű, hogy nagyon sajnálatos, hogy az Európai Tanács elnöke távol létével tüntet. A költségvetés, az új hosszútávú költségvetés eh, kapcsán ugye elhangzott a bizottság elnöke részéről, hogy a régi és az új prioritások között egyensúlyt kell találni. De hát a régi prioritások is aktuálisak eh, maradnak, például a kohéziós alapok nem szabad, hogy ezeknek a jelentősége csökkenjen, még az új Green Deal miatt sem. A régi prioritások, tehát a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is prioritások kell, hogy maradjanak. Az, ami a nettó befizetéseket illeti, azt látjuk, hogy bankok energia kereskedelem területén a nettó befizetők profitálnak a legtöbbet. Valódi kohéziára van szükség, szolidaritásra Európában. Még a közös agrárpolitikáról mondanék valamit, hogyha nem sikerül ugyan annyi kifizetés biztosítani Franciaországban vagy Romániában, akkor nincs értelme a belső piacnak. Kircsosz kolléga következik. Köszönöm szépen. Azzal a problémával állunk szemben, hogy az Egyesült Királyság kilépett, de a mentalitásuk itt maradt. Amit Thatcher mondott, I want my money back, adják vissza a pénzemet, ez a negatív Cameron féle attitűd azt gondolom, hogy rányomja a bélyegét a tárgyalásokra az MFF-fel kapcsolatban. Az MFF-nek, hogyha az MFF-fel kapcsolatban nincs döntés, akkor Európa nem tud normálisan, normálisan működni, akkor nem tudjuk az új szakpolitikákat megvalósítani. És azt gondolom, hogy a jövőnkre, közös jövőnkre vonatkozóan ez eléggé pessimista üzenetet közvetít hogyha olyan költségvetés tervezet születik, mint amit mi kérünk, akkor nyilván nem oldódik meg minden, de legalább ellenőrzéség alá vonjuk a helyzetet. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hajsár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem a legnagyobb kihívás számunkra, azonban az, hogy új prioritásokat határoztunk meg, nem jelenti azt, hogy a régebbiek, mint a kohézió és mások elveszítik jelentőségüket. Épp ellenkezőleg. A régiók, a leszakadó régiók lakossága azt várja el az Európai Uniótól, hogy növelje a régióknak juttatott támogatásokat. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy új eszközöket teremtsünk a prioritások finanszírozására. Ez azt jelenti, hogy új hozzájárulásokra lesz szükség a tagállamok részéről, vagy pedig új saját forrásokra, például széndiokszid adóra és hasonlókra. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy erről megfelelően kommunikáljunk is a polgárok felé. Értem a nettó befizető országokat, és tudom, hogy nagyon nehéz ezt az üzenetet közvetíteni, de mégis hangsúlyozni kell, hogy a nettó befizető gazdasága is előnyét látja a közös költségvetésnek, és hát nem csak a gazdaságról szól ez, hanem a kohézióról és a hitelességről is. Bazescu képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Ma egy olyan vitát tartottunk, ami megmutatta, hogy kinek mi a pozíciója. Fontos megállapítani egy dolgot. bővülnek az ambiciós, ambiciós szintek, új projektekről beszélünk, viszont a finanszírozási források csökkennek. Ez egy nagyon furcsa, különleges helyzet. A helyes megoldás az az, hogy a tanács és a bizottság figyelembe veszi a parlament véleményét, az 1,3%-os finanszírozási témában, azért, hogy a kohéziós programokat, a közös agrárpolitikai projekteket, és meg lehessen tartani, és főleg, hogy nagyon fontos új programokat végre lehessen hajtani. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. A netto befizetők részéről tapasztalunk egy bizonyos nem igazolt ellenállást. Most azért vegyük azt figyelembe, hogy az új tagállamok új piacot biztosítottak. Jelenleg Romániában az a helyzet, hogy 16 ezer orvost elvesztettünk, nagyon sok mérnököt elvesztettünk, akik a netto befizető országokba költöztek át. Ez fontos, hogy ne felejtsük el. Lobes Aguilar képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Hán biztos úr. E, régiós témákért felelős biztosként szeretném emlékeztetni arra, hogy illetve korábban ilyen felelősségei voltak, akkor a periférikus területekkel foglalkozott, most pedig gazdasági témákkal. Vegye figyelembe a parlament véleményét, és vegye figyelembe a néppárti a frakció véleményét, ahova ön tartozik, és a szocialista frakció véleményét is, ahova én tartozom. Az Európai Uniónak jelentősebb az ambíciója, és a legspórolósabb költségvetést akarjuk emellé tenni. Ezt nem lehet megtenni, nem elfogadható, hogy az új szükséges szakpolitikák költségvetési fedezetét úgy biztosítjuk, hogy a kohéziós és a régiós politikából veszünk el pénzt, amelyek pedig az ultraperifikus területek támogatását, illetve a hátrányosabb helyzetű területeket, például a mezőgazdaságot támogatják. És a parlamentnek van az utolsó szava, ezt senki ne felejtse el, Nekünk meghatározó a szavunk, hogyha a parlament nem fogadja el a tervet, akkor nem lesz több éves pénzügyi terv. Ezért ezt meg kell változtatni, föl kell emelni, meg kell felelni azoknak az igényeknek, amelyeket az Európai Parlament nagyon nagy többséggel támogat. Mert az alternatíva az nem a jelenlegi több éves pénzügyi keretnek a leblokkolása, hanem az Európai építkezés sikertelensége. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kelly úr. Az MFF az Európai Unió számára Uh, igazából um, olyan, mint a mozdony meghajtója, ennélkül nem tud működni. Ugyanez vonatkozik az Európai Unióra. A költségvetés nélkül nem tud működni, Éppen ezért nagyon fontos, hogy a ház felszólítsa a tagországokat, különösen a miniszterelnököket arra, hogy biztosítsák azt, hogy meglegyen a költségvetés, amely feladatainkhoz szükséges a saját polgáraik, saját tagországaik érdekében. A hozzáadott érték, széleskörű gazdaságok, a kap, a kohézió, Erasmus, éghajlati változások, kutatás, stb. logikus, a régiók felosztása és ez a polgárok érdekében áll. Mi azt szeretnénk, hogyha miniszterelnökök is nyitott hozzáállást tanúsítanának. Írország és hasonló hajlandó hozzájárulni a, a hozzájárulás a bővítéséhez. Köszönöm. Köszönöm, csak meg is ez kivétel volt, hogy több időt e-, engedélyeztem, hiszen volt még időnk, hiszen nem volt olyan sűrű a napi rendünk, éppen ezért most Hán biztos kérem, hogy reagáljon a vitára. Madame President, uh, Elnök asszony, tisztelt államtitkár, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a gyümölcsöző cserét. A következő MFF-ről szóló viták eh, fel, hangsúlyozták azt, hogy milyen eh, lelkesek vagyunk a, a polgárokra kifejtett eh, pozitív hatásokról. Nem eh, értünk egyet minden ré, részletben, de nagyon sok konszenzus látunk a prioritások illetően. Mindezt számszerűsítettük, és fontos, hogy ez megfelelő legyen az ambícióinkhoz. Kompromisszumra azonban szükség van, és ahogy Ursula von der Leyen elnökasszony elmondta, lejárt az idő, a jövő hét kulcsfontosságú annak érdekében, hogy megoldást szüles, megoldás szülesse. Mindannyian szeretnénk ambiciózus költségvetést. 27 tagország vagyunk most már nem 28, és ez kihívásokat jelent. Éppen ezért szeretnék egy olyan költségvetést, amely a hatályba lépésétől kezdve megfelelően tud teljesíteni. Nagyon fontos a szektoriális javaslatokon dolgozni, és nagyon fontos, hogy egy olyan költségvetős szülessen, amely a közös stratégiai agendát illetően is teljesítenünk tud, és nagyon fontos, hogy felszerelkezzünk azokkal az eszközökkel, amelyekre szükség van, a Green Deal-el, az semlegesség eszközével, és nagyon fontos az új saját források alkalmazása, annak érdekében, hogy az európai közérdekeket érvényesítsük. Várjuk a konstruktív, produktív vitát február 20 20-án, és reméljük ennek olyan eredménye lesz, amely pozitívnak mondható. Az Európai Unió nem tud teljesíteni, amikor olyan csökkentések vannak olyan területeken, amelyeken a polgárok többet várnak. Sokan említették az éghajlati határokat, digitális erasmus védelem kérdését, Éppen ezért itt még nem járunk a folyamat végén. Már nagyon előre haladott az idő, számos felszólaló felhívta erre a figyelmet. Nagyon sok esetében sok program elveszett, és nagyon fontos arra összpontosítanunk, hogy az összes új program január 1-ével, 2021. január 1-ével működőképes legyünk pozitívak, maradjunk egységesek, hiszen ezzel tartozunk saját magunknak, az intézményeknek, de legfőképpen tartozunk ezzel a polgároknak, akik eredményeket várnak. A bizottság eltökélt egy folyamatos párbeszédet illetően, és teljes mértékben szeretné támogatni a várható tárgyalásokat. Arra kértek az elmúlt napokban, még ma is, nagyon sokan kérdezték tőlem azt, hogy hiszek-e abban, hogy a jövő héten sikerül megállapodni. Ez azt jelenti, hogy a hagyomány alapon nem igazán vált be az, hogy egy ülésen um, sikerül megállapodásra jutni, de úgy érzem elérkezett az ideje annak, hogy szakítsunk ezzel a hagyományjal, és elképzelhető, hogy megoldás születhet. Sok tagországba ellátogattam, nagyon sok ülésen, konferencián vettem részt az elmúlt hetekben, és azt gondolom, hogy születhet konszenzus a tagországok között már a jövő héten, feltéve, hogyha van jó akarat, energia, és ha ezt mondhatom, nagyon fontos az, hogy a, a nagyobb vezető tagországok fontos, hogy aktívabbakká váljanak és dolgozzanak a megállapodáson. Tehát mindenkit kérek arra, hogy használja fel a kapcsolatait azért, hogy az európai vezetőkre, a pártvezetőkre, pártbarátokra nyomást tudjunk gyakorolni, azért, hogy legyen egy olyan megállapodás, amely mindannyiunk érdeke, és lehetővé teszi azt, hogy elkezdődjönnek a tárgyalások a a parlamenttel, a bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy támogassa ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm Hán biztosnak. Hát remélem, hogy a továbbiakban is ilyen jó lesz az együttműködés. Brnyác asszony az utolsó, a tanács részéről parancsoljon. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, zárásképpen szeretném megköszönni önöknek ezt a nagyon hasznos eszmecserét. Feljegyeztem, hogy mi, mik az elvárásaik, és ezeket továbbítom majd az illetékeseknek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy csökkentsük a szakadékokat a különböző régiók között, és hogy a szerződés alapján meghatározott céljaikat el tudjuk érni. Emellett az Európai Unió stratégiai agendájában lefektetett új kihívásokat is kezelni kell. Eközben kilépett az egyik legfőbb nettó befizető és az egyik legnagyobb tagállam. Ez azt jelenti, hogy ilyen körülmények között is biztosítani kell a költségvetést, a megfelelő erőforrásokat, hogy elérjük a, ki, a célkitűzéseinket és szembe tudjunk nézni a kihívásokkal. Elkötelezettek vagyunk egy kiegyensúlyozott, hatékony, eredményes költségvetés mellett a stratégiai agendának és a polgárok elvárásainak megfelelően. Biztos vagyok abban, hogy önökkel együttműködve biztosítani tudjuk majd a következő MFF-re való átállást. A horvát soros elnökség készen áll arra, hogy növelje az együttműködést önökkel azért, hogy a polgáraink érdekében és az Európai Unió jövőjének érdekében megfelelő eredményeket tudjunk elérni. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, ezzel a vita végehez érkeztünk, most felfüggesztem az ülés 12 óráig, akkor ugyanis a szavaz- szavazás következik.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 president! Az Dear colleagues, please take your seats. Kedves kollégák, kérek mindenkit foglalja a helyet. Szavazni fogunk. Kérem foglaljanak helyet. Kedves kollégák, kérek mindenkit foglaljon helyet. Okay. This... Harmadik és utolsó alkalom, hogy megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, mielőtt elkezdjük a szavazást. Aki itt a folyosókon beszélget, mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet. Elkezdem a szavaztatást. Köszönöm. Nem akarok néven szólítani senkit, és remélem, hogy nem is kell. Köszönöm, értékelem az együttműködésüket. Mindenki szeretné megkezdeni a szavazást. Köszönöm. Egy bejelentésem van. Megtehetném ezt a bejelentést? A néppárti frakció jelezte az elnököknek, hogy a szakbizottsági kinevezésekben változások vannak. A mai jegyzőkönyvben szerepelnek ezek a módosítások, és a bejelentéstől kezdve hatályosak. Köszönöm. Mielőtt megkezdjük a szavazást, ügyrendi kérdés? Merci. Oui. Köszönöm. Igen, ügyrendi kérdés. A tizedik cikk négyes pontja azt mondja, hogy a vita során a Tegnap a szíriai vita során egy Mariani nevű képviselő megsértette Európát, és azt, azt mondta, hogy tisztelni kell a szíriai vezetőt, mert végzi a lázadókat, Kivégzi a, kivégzi a lázadókat. Ez mutatja, hogy ez egy fasiszta jellegű megjegyzés volt, és ennek nincs helye ebben a parlamentben. Ezt nem engedhetjük meg a Vladimir Putyin emberei, aki az ellenségeket felállítja, a parlamentnek ebben ilyen dolgoknak nincs helye. Lehetnek nézeteltéréseink, akár lényegiek is, de nem fogadhatjuk el, hogy valaki dicsőíti a háborús bűneket. Ez egy gyűlöletbeszéd a 10-es cikk 4-es bekezdése alapján, úgyhogy kérem, hogy szankcionálja ezt a felszólalást, mert ilyesmi nem történhet meg. Uh, Mr. Glucksmann, thank you for bringing... Glucksmann úr, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmünket. Igen, majd az átiratot megnézzük, és az elnököt tájékoztatni fogjuk a kérdésről. Ügyrendi kérdés? paradoxalement, euh, je voudrais remercier... Paradox módon Rafael Lüxmannak köszönetet szeretnék mondani a felszólalásáért, mert a, az elnök elvette a mikrofont. Itt nem egy vitát folytatunk Luxman úr felszólásáról, úgyhogy folytatom a munkát. ezt a témát elintéztük, tovább lépünk, és mielőtt ezt megtesszük, mielőtt szavazunk, röviden. Kérem. Kérem, tartsa tiszteletben az elnököt. Köszönöm. Thank you, colleagues. I now have... Köszönöm, kollégák. Fel kell olvassak egy bejelentést. Ezt nyugodtan kérem, hogy hallgassák végig. Emlékeztetnem kell a képviselőket arra, hogy az ügyrend a házszabály alapján a zászlók, monilók használata nem megengedett, és felkérem a teremszolgákat, hogy vegye el az asztalokról az esetleges zászlókat, illetve a kollégákat kérem, hogy tartsák tiszteletben ezt a házszabályt, ahogy ezt elmagyaráztam. Köszönöm, és most rátérünk a szavazásra. I'm, I'm coming to the vote. Lambert úr, szavazás. Négy jelentés van Burzsa részéről, az elsővel kezdjük. EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az állásfoglalásról szavazunk, szintén a szabadkereskedelmi megállapodás témájában. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette